aminek következtében tető alá lehet hozni a megreformált halászati politikát és a többi éves terveket. Köszönöm szépen. Grazie, la discussione è chiusa. Köszönöm, akkor ezzel lezárom a vitát. Következő napi rendi pont. A bizottság alelnökének, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata az északi sarkvidékre irányuló uniós stratégiáról. Füle úrnak adom meg a, biz- a szót. Madam uh, uh President. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Az Európai Unió növeli a északi sarkvidéki együttműködéshez való hozzájárulását. Ezért örülök annak, hogy ma itt a parlamentben alelnök asszony, főképviselő asszony mélyben beszélhetek arról, hogy az Európai Unió sarkvidékre irányuló stratégiája hogyan alakul. A bizottság és a főképviselő közös nyilatkozatát tavaly júniusban adtuk ki. Jelentős haladást értünk el. Az elmúlt évtizedben az északi sarki kutatáshoz eh, évente 20 millió euróval járultunk hozzá, mondjuk a legnagyobb donor ezzel. Ezen kívül a regionális és határon átnyúló finanszírozással összesen 1 milliárd eurót eh, fordítottunk a gazdasági fejlődésre eh, Grönlandtól Oroszországig. Ha ezt hozzáveszünk a tagállamok kétoldali támogatásait, akkor összesen több mint 2 milliárd eurónyi összeget kapunk. A következő lépéseink a, még tovább javítják meg az Európai Unió részvételét az északi sarkvidék együttműködésben. Három fontos összetevője van a megközelítésünknek, a tudás, a felelősség és a szerepvállalás. Kezdjük a tudással. Az Európai Unió Horizon 2020-as programja szorosabb kapcsolatot eh, létesít a harmadik országbeli kutatókkal. Ezen kívül vizsgáljuk azt is, hogy egy Európai Északi Sarki eh, Tájékoztatási Központ létrehozásának van-e létjogosultsága. Lássuk most a felelősséget. Együtt szeretnénk működni eh, északi sarki partnereinkkel és a magánszektorral annak érdekében, hogy környezetbarát nem kockázatos technológiákat dolgozzunk ki, amelyeket a bányászatban és a halászatban biztonsággal vethetünk be. Végezetül a szerepvállalás tekintetében az érintettekkel egyre szorosabb párbeszédet folytatunk az északi sarkvidék stratégiáját illetően. A beszélt csoportokkal is együttműködünk, több gyakorlati területen is. Az elkövetkezendő hónapokban egy újabb fordulójára kerül sor ennek a párbeszédnek. Fontos döntést kell hoznunk, fontos döntést hoz az a nyolc északi sarkvidéki ország, ami az Arctic Council, az északi sarkvidéki tanács tagjaként eldönti, hogy az Európai Unió megfigyelő státuszát jóvá hagyja-e, vagy sem. Reméljük, hogy a sark, északi sarkvidéki tanács tagjai felismerik, hogy az Európai Unió mennyire fontos szerepet játszhat a tanács munkájában. Ezért különösen hálás vagyok az Európai Parlamentnek, hogy pártállástól függetlenül támogatták ezt a kérésünket, jelentkezésünket. Zárásképpen annyit hadd fűzök még hozzá, hogy bármit is teszünk az északi sarkvidéken, együtt kell működnünk nemzetközi partnereinkkel annak érdekében, hogy az éghajlatváltozási céljainkat elérjük, és hogy a globális eh, hőmérséklet növekedés eh, ne legyen több, mint 2 Celsius fok. Köszönöm, most pedig várom az önök véleményét, hozzászólásait, kérdéseit. Köszönöm, most pedig a frakciók eh, képviselőinek adom meg a szót Gáler úr a néppárt részéről két és fél perc. Köszönöm szépen, elnök, Köszönöm szépen, elnök asszony. Jelentéstevőként eh, az északi sarki kérdések eh, jelentéstevőként szeretnék köszönetet mondani önnek, a bizottságnak, és a 2012-es jelentésért is, ami egy kiválóan, kiváló tükröződés a helyzetnek. Én nagyon örülök a közleménynek, ugyanis ezt be tudom építeni a jelentésembe is, és konkrétabbá tenni az EU szerepvállalását az északi sarkvidéken. Május 15-én az északi sarki tanács ülésezik, és ott az EU állandó megfigyelőként részt vesz. És gondolom, hogy az egész ház, de az én pártom, a néppárt támogatását ez mindenféleképpen élvezi. A az északi sarkvidék egyre fokozódó gazdasági fontosságára tekintettel a jelenlegi szerepvállalásunk nem elegendő, ezt tovább kell fejleszteni, és konkrét lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a természeti erőforrásokhoz fenntartható módon minél szélesebb körben hozzáférhessünk. És ebben nagyon fontos lépés az északi sarki tanács létrehozása, ezen keresztül, illetve különböző munkacsoportokon keresztül az IMO és más nemzetközi szervezetek keretein belül is szerepet vállalhatunk. A programjaink, a kutatási programjaink és a piac biztosítása révén aktív partnerként kell, hogy együttműködjünk az érintett régióval. Itt természetesen egyensúlyt kell teremteni a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem között. Meg kell nézni, hogy mi mivel szolgálhatunk. Én köszönöm a biztos úrnak, hogy itt az energiakérdésekben megemlítette az, a párbeszéd kezdeményezését. Az északi sarkkör természetesen más partnerek részvételét vagy bevonását is érinti, akár Oroszország, Kanada vagy más országok. Ha profi kommunikációs partnerre számítatnak, akkor ezzel az EU együttműködési potenciáját minél jobban ki tudjuk használni, és ehhez tartozik az állandó megfigyelői státusz. Tehát minden rendelkezésre álló lehetőséget, nem csak a hivatalos diplomáciai csatornákat, hanem a think tank szervezeteket, a különböző érdekképviseleteket is ki kell aknáznunk ennek a célnak érdekében, és ezt a parlament mindenféleképpen támogatja. Köszönöm szépen az szocialista frakció nevében. Jakkonszári asszony négy és fél percben. Arvoisa Köszönöm. Elnök asszony, biztos úr. Szeretném megköszönni, hogy egy ilyen fontos vitára kerülhet sor, illetve hogy ilyen optimistán állunk hozzá az északi sarkvidékre irányuló stratégiához. Jó lenne, hogyha az európai Unió tagja lehetne az északi sarkvidéki tanácsnak. Az északi sarkvidék remélhetőleg nem válik azon olyan Aldorádóvá, amelytől féltünk még csak néhány éve is. Minden tagállam nyilván, minden mindenki kutathat szabadon ezen a területen, de a Shell például felhagyott az olajfúrásokkal, kutatásokkal, mert túl drágának bizonyult mindez. Jó lenne ezt a régiót, ezeket a lehetőségeket békésen kihasználni, oly módon, hogy az ott lakó eszkimó lakosság jogait is tiszteletben tartsuk együtt kell működnünk. Nem csak vízről van szó. Független államok fennhatósága alá tartozó területekről van szó, és ráadásul lakott területről. A mi generációnk az első, amely komolyan veszi, vagy ezt állítja legalábbis, hogy komolyan veszi az eszkimóknak a jogait. Én például beszéltem egy tévés interjúban a Samikról, ez egy északi nép, kis nép, és felmerül a kérdés bennem, hogy tudja az Európai Unió, hogy a Samik léteznek-e, és hogyan lehetne az Európai Uniót közelebb hozni ezekhez a kis népekhez. Ez egy rendkívül fontos kérdés. Jó lenne, hogyha Rovaniemiben az információs központot megfelelően finanszíroznák, és valamilyen módon összekötnék ezeket az északi benszülött népeket az Európai Unióval. mindent el kell követnünk, hogy garantálni tudjuk a békességet ebben a régióban. Együttműködésre van szükség. Norvégiával például a Barents-tengeri problémát sikerült megoldani. Ez jó példa Ez nagyon jó példa arra, hogy hogyan lehet problémákat megoldani. A régiónak vannak infrastruktúrális problémái, tengeri útvonalak kerülnek kialakításra ott, ezekről szó van az Európai Unió állásfoglalásaiban is, és ehhez is szükség van együttműködésre Haller kollega, aki a raportőr, a jelentésében erre a több oldalú kapcsolatrendszerre tette a hangsúlyt. És oda kell figyelnünk a közlekedési, valamint a logisztikai dimenzióra is. Tudni kell hogy hogyan fogja a bizottság az északi dimenziót, dimenziót ö, ténylegesen alakítani. Hogyan lehet tehát ezt a stratégiát kialakítani, ténylegesen megvalósítani? Most már konkrét eredményeket kéne látnunk. Köszönöm, hogy külön odafigyelnek a kutatásra, és üdvözlöm azt, hogy az Európai Bizottság hajlandó erőfeszítéseket tenni a régió érdekeiben is. Jó, hogy megfigyelő még teljes jogú tagjai leszünk, lehetünk a tanácsnak. Köszönöm, Mietem, aki asszony két perc. Arktisella alue. Köszönöm, elnök asszony. Vette, jäätä ja luontoa mutta sen lisäksi siellä asuu neljä miljoonaa ihmistä jotka haluavat kehittää itseään. Négy millió emberről van szó az északi sarki északi sarkvidék stratégiáját, illetően akiknek az életét befolyásolja az, hogy hogyan döntünk. Éppen ezért a gazdasági növekedésbe pénzt kell fektetnünk ebben a régióban, de egy pillanatra sem szabad a biodiverzitás és a környezetvédelem elveit szem elől tévesztenünk. Ez garantálja ugyanis a fenntartható fejlődést. Az Európai Uniónak nincs még északi sarkvidékre vonatkozó igazi stratégiája, ezért a mi frakciónk támogatja azt a gondolatot, hogy ezt a stratégiát kidolgozzuk minél hamarabb. Amely stratégiának figyelembe kell venni a mm, itt őshonos népek az eszkimók érdekeit az északi sarkvidéki tájékoztatási központ létrehozásának gondolata számunkra érdekes, mi ezt alapvetően ebben támogatjuk, és most készül a hatás tanulmány, vagy megvalósíthatósági tanulmány. Mi úgy véljük, hogy kívánatos egy ilyen központ létrehozása, reméljük ez egy nap meg is történik. Az Európai Uniónak eh, fontos lenne, hogy az északi sarkvidéki tanácsban megkapja a megfigyelői státuszt, ez mindenkinek jó, nem csak az Európai Uniónak, hanem magának az északi sarkvidéki tanácsnak és a régióban élőknek egyaránt. Az északi sarkvidék kérdése az Európai Unió politikájában fontos helyet kell, hogy kapjon. Talán kicsit gyakrabban kellene napirendre tűzni, és nem ilyen késői órán. Zárásképpen, ha megengedik, még kitérnék arra, hogy északi sarkvidéki eh, küldöttség még nem jött létre az Európai Parlamentben, pedig egy ilyen delegáció vagy küldöttségre igenis szükség eh, lenne. Ez leadhatná az együttműködés eh, alapját, és megmutatná, hogy mennyire komolyan gondoljuk ezt a kérdést. Köszönöm. Grazie per il gruppo verde l'onorevole Tarand. Due... A zöldek nevében Tarand úr két percben. Észtül kívánok szólni, hogy szolidaritásomnak is kifejezést adjak a északi sarkvidéki emberekkel. 2010 márciusában ugyan ezen a féltekén, ugyanebben a teremben, ugyanerről a kérdésről beszéltünk, akkor Ashton asszonyt felkértem, hogy tegyen javaslatot a nemzetközi közösség felé, hogy rendeljünk el moratóriumot a természeti erőforrások kitermelése tekintetében az északi sarkvidéken. A parlamentben számos kolléga azonban arra intett, hogy legyek realistább. Én szerintem nem vádolható a bizottság idealizmussal, de minden esetre legalább rá kell mutatnom arra, hogy a bizottság sem realizmusról, sem pedig paternalizmusról nem adott jelet. 48 pontos akcióterv készült 2008-ban, és ahhoz nem kell euroszkeptikusnak lenni, hogy tudjuk, hogy minden esetben, amikor valamilyen probléma merül fel, akkor a bizottság egy újabb intézményt hoz létre, egy ellenőrző vagy monitorozó szervet. De az északi sarkvidék esetében van erre forrásunk a költségvetésben? Nincsen a bizottság valójában csökkentette a következő pénzügyi tervben a finanszírozást, mégpedig 12 százalékkal. Füle úr számos pontot említett, többek között azt is, hogy állandó megfigyelőként szeretnénk részt venni az északi sarki tanács munkájában. Ehhez azonban nincsenek források. A másik kérdés, hogy nem is vagyunk készek arra, hogy elfoglaljuk ezt a helyünket a tanácson belül. Realisztikusabb megközelítésre van szükség, ugyanis a nemzetközi közösségnek is szüksége van egy realistább megközelítésre, meg kell határoznunk, hogy milyen standardok mentén engedélyezzük e- a természeti erőforrások kiaknázását, az esetleges fegyveres testületekre vonatkozó szabályokat is meg kell nézni. Tudom, hogy a teremben a többség nem támogatja azt, hogy az északi sarkvidéket egy egyetemleges természetvédelmi területté nyilvánítsuk, de Észtország példáján az egyik eh, honfitársunkról neveztek el egy szigetet az északi sarkvidéken. Ő, ő utazó volt, ugyan soha nem érte el az északi sarkot, de Cook kapitány, aki 45 évvel később érte el a sarkot, őről is neveztek el területet. Nagyon fontos a benszülöttekkel való együttműködés. A Szovjetunió keretein belül 77-ben, 1977-ben már megállapodást kötöttek, tehát tudták, hogy milyen lépésekre van szükség, tehát e tekintetben nekünk is pragmatikusabbnak kell lennünk. Gruppo GUE, l'onorevole Marci, un minuto. Murphy úr kap most szót, egy perc. Köszönöm, az gondolom, hogy guztustalanabb példája nincs is a kapitalista rendszernek, mint az, ahogy az establishment reagál a hó olvadására. 30-40 év múlva lehet, hogy hideg nyaraink lesznek, növekedni fog a tengerszint, és ugyanakkor mindez be fog csatornázódni a globális felmelegedésbe, amitől mindenkinek meg kéne döbbennie ha a grönlandi jég elolvad, akkor 7 méterrel lehet magasabb a tengerszint. Nem csak Maldívia, Banglades, hanem London, Dublin, Los Angeles is víz alá kerül. Mindez egy potenciális rémálom több száz millió ember számára, és mégis ettől nyáladzanak az olajkitermelő cégek, hogy még több fosszilis üzemanyagot szedjenek ki a föld kérgéből, és örülnek annak, hogy megnyílik az északi tengeri útvonal a világ vezetői pedig eh, versengenek a hozzáférésért ezekhez a területekhez. Eh, egy globális eh, cselekvési napot indítunk, amely arról szól, hogy el a kezekkel az északi sarkvidékről véget akarunk vetni a kapitalista túlbuzgóságnak, és egy fosszilis üzemanyagtól mentes északi sarkvidéket szeretnénk kialakítani. Murphy úr, lenne önhöz egy kék kártyás kérdés. Elfogadja? Thank you, colleague. Uh, first of all... Köszönöm, kedves kollega. El tudja fogadni azt, hogy az ott lakó népességnek joga van a fejlődéshez, és azt is talán elfogadja, hogy egy kommunista kínai jégtörő törte át először az északi sarkvidéki útvonalat, tehát nem csúnya kapitalisták voltak ezek, hanem úgy tűnik, hogy a kínai kommunisták akarják leigázni vagy megszerezni ezt a területet. Köszönöm a kérdést. Egyetértek azzal, hogy az ott élőknek jogai vannak, ők a legfontosabbak. Nem hiszem, hogy ők támogatnák saját szülőföldjüknek a ö, ö, elpusztítását. Az, hogy egy diktatúra kommunistának hívja magát, az nem feltétlenül posztkapitalizmust jelent. Nyilván itt különböző típusú imperialistákról van szó, a orosz imperialistáktól, or- amerikai imperialistáktól, ról, kínai imperialistákról és az Európai Unióról, mint imperialista hatalomról van szó. Mindenki verseng azért, hogy leigázza ezt a régiót, és természetesen veszíteni pedig azok fognak, akik ott élnek. Köszönjük, most pedig megyünk tovább, Eszájá Asszony következik másfél perc. Hyvä komissári. Toukokuussa todellakin arktinen... El, elnök asszony, biztos úr, májusban fogja eldönteni az északi sarki tanács, hogy az Európai Uniónak hogyan reagál arra a kérésére, miszerint szeretne megfigyelő státuszt az északi sarki tanácsban. Úgy vélem, hogy ehhez az együttműködéshez mi hozzájárulhatunk a fenntartható célok teljesítésében az északi sarkvidéken. A 2012-es nyilatkozat a fővonalakat felvázolta, az előző jelentés, Gáler úr előző jelentése az Európai Unió fenntartható fejlődéséről is rámutatott arra, hogy az idegenforgalom például mennyire fontos szerepet játszik az északi sarkvidéken. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni az őshonos népek eh, jogait sem. Az intelligens, fenntartható fejlődést kell magunk elé célul kitűznünk, végig kell gondolnunk, ahogy ezt Füle biztos úr is említette, hogy érdemese egy ilyen tájékoztatási központot, az északi sarkvidéki tájékoztatási központot létrehozni Finnországban. A Rovaniemi központ szívesen dolgozna az északi sarkvidéki európai stratégián. Köszönjük. Gallagher úr, egy percre kap szót. Köszönöm, elnök asszony az északi sarkvidéki régió megvédése, eh, megóvása különösen fontos, a helyiek bevonása ugyanennyire. Az eh, ott élő sonos eh, népcsoportok érdekeit az Európai Uniónak át kell látni. Ahányszor ott járok, mindig a akkor mindig emlékeztetnek arra, hogy a fókabőr eladását mit tiltottuk itt az Európai Parlamentben, miközben ez számukra különösen fontos jövedelmi eh, forrás. Meg kell találnunk a módját annak, hogy senkinek az érdekeit ne sértsük, amikor ilyen döntéseket eh, hozzunk, amikor a fenntartó fejlődés érdekében lépünk fel eh, rendszeresen részt veszek kanadai, dán, finn, izlandi, norvég, orosz, svéd és amerikai kollégám majd. Ez az állandó bizottság eh, fontos szerepet játszik a következő ülésre. Eh, júniusban, Svalbardban, Norvégiában kerül majd sor az Európai Uniónak roppant fontos, hogy állandó meg, tagjává, megfigyelőjévé váljon az északi sarkvidéki tanácsnak. Örülök annak, hogy az Európai Bizottság végre beadta a kérelmét, és nagyon remélem, hogy pozitív fogadatásra talál ez az északi sarkvidéki tanácsban. Um, Mr. Gallagher úr elfogad egy kék kártyát? kedves kolléga, Tól azt kérdezném, helyesen mondta, hogy a benszülöttek számára meglehetős problémát okozott a fókabőr kereskedelmének betiltása. Ezzel azt jelenti, hogy, vagy ezzel azt akarja mondani, hogy itt vannak kivételek ebben a fokabőr kereskedelemben. A kanadai sajtó ezt gyakran említi. Ön erről hallott erről a kivételről? Persze, ne, tudok, ne, róla. tudok róla, de a tény, hogy ez nem az én véleményem, hanem az északi sarki lakosok, különösen a grönlandiak aggája amelyek, akiknek a megélhetése is múlik a fokabőr kereskedelmen. És ha legközelebb ellátogatnak ide a parlamentbe, akkor megszervezem, hogy ön is találkozhasson velük, hiszen ez számukra egy valós probléma. Úgyhogy meg kell várni a jelenleg folyó bírósági eljárás kimenetelét, és után ez a döntés pár hónapon belül megszűnik, és utána visszatérhetünk erre a kérdésre. Eckhout úr egy percben. Köszönöm szépen. Én most a bizottság stratégiájáról szeretnék szólni az északi sark vidékkel kapcsolatosan. Egy kicsikét kiábrándított mindez, ugyanis hogyha itt a felelősségről beszélünk, akkor proaktivitásról és alacsonyabb kockázatról beszélünk. Az USA, Philips például szeretne részt venni a vitában, és a régió kapcsán nagyon fontos a klímaváltozást, az éghajlatváltozást figyelembe venni. Ezért nem a proaktivitásra van szükség a régió tekintetében, hanem a környezetvédelemről tehát ez a proaktivitás sehova nem vezetne minket. Minuto 30. E köszönöm, Préda úr, kap szót, egy perc, 30 másodperc, köszönöm, elnök asszony. Én vagyok az izlandi jelentés jelentéstevője, és ezért érdekel engem az északi sarkvidéki politika, stratégia. Izland egy kis ország, de ebben a régióban komoly szava van a, az északi sarki tanács főtitkárja izlandi, és Reykjavikban lesz a következő ülésük is. A legutóbbi vitánk során kialakítottuk, illetve a vitánk nyomán alakította ki a bizottság a saját stratégiáját, az északi sarki tanács pedig eh, administratív eh, képességeit növelte. Vannak tehát olyan szereplők, amelyek komolyan részt vesznek eh, ennek a régiónak a, a fejlesztésében. Az Európai Unió komoly kutatómunkát végez eh, itt. 2007-2013 eh, között 20 millió eurót költöttünk északi sarki kutatásokra tehát tartós vagy állandó megfigyelői státuszunk az a felelős partnerség témakörébe tartozik. Kína esetében inkább más ambíciók állnak ugyanezen igény mögött. Mi közös értékeket vallunk, az együttműködés a legjobb eszköze a régió fejlesztésnek. A régió országai ismerik már a példát, ezt a példát. Köszönjük bele, úr, másfél percre kap szót. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr, mindenkinek jó estét kívánok. Én az ITRE bizottságban vagyok raportőre ennek a kérdésnek, és ott foglalkozunk az olaj- és gázkutatással is ebben a régióban. A Shell alaszkai törekvései arra mutattak rá, hogy nagyon veszélyes és drága az ilyen kutatás, az ilyen fúrás. Sokan követelték azt, hogy egy moratóriumot mondjanak ki az olajfúrásokra ebben a régióban. Grönland külön esetét leszámítva az EU-nak nincsenek sarkvidéki vizei, ugyanakkor az új jogszabályunk, amelyet a jövő hónapban fogunk elfogadni az offshore olajfúrással kapcsolatban, kötelezni fogja az olajcégeket arra, hogy baleset esetén megfelelően tudjanak reagálni a baleset következményei, és ha úgy látszik, hogy nem tudnak reagálni, akkor nem lehet fúrni ez egy jövőben mutató politika, amely eleve alkalmazva lesz majd a sarkvidéki vizekre is. Önök biztos úr remélem, hogy felhívják majd az északi sarki tanács figyelmét erre az eszközre, és felhívják a figyelmüket az érdekelt tagállamoknak is arra, hogy az Európai Uniónak hamarosan lesz egy ilyen jogszabálya. Köszönöm. Most pedig Zsibúr kap szót másfél perc. Dziękuję, pani przewodnicząca. Köszönöm. Elnök asszony, természetesen az Európai Uniónak e, korlátozott behatá- e, ráhatása van arra, hogy mi történik az északi sarkvidéken, ugyanakkor egyes tagállamoknak vannak itt területeik, és az Európai Unió is kérte megfigyelő státuszt kért az északi sarkvidéki tanácsban. Úgy vélem, hogy egyes uniós tagámoknak már most is van megfigyelői státusz, ami nagyon fontos. Évek óta folyik egy kutatói program, amiben részt vettünk az kollégáimmal négy módosítót nyújtottunk be a jelentéshez, és nagyon jó volt azt látni, hogy egyes módosítóink megjelennek ebben a bizottsági nyilatkozatban is, például a tenger fenékre vonatkozó szabályok több mint 200 millió eurót költöttünk az elmúlt években a kutatásra, ez azonban nem elég, meggyőződésünk, hogy ez egy különösen fontos terület, az éghajlat stabilizációja terén is fontos, és az inuitok érdekét is szem előtt kell tartani. Bármiféle döntésnek szem előtt kell tartania a környezetvédelmi szempontokat. Éppen ezért kell itt az EU-ban erről beszélnünk, hogy elkerüljük azt a helyzetet, hogy valaki egyszer csak, egyszer csak úgy kitűzhesse eh, az északi sarkon a tengerfenékre a saját zászlát, és azt mondja, hogy mostantól ez az enyém. Túl sok forog kockán ahhoz, hogy ezt engedjük. Köszönjük, most jönnek a spontán hozzászólások, elsőként az eszköz. Köszönöm. Az északi sarkvidék különösen fontos stratégiai régió. A globális felmelegedés és az északi jégtakaró olvadása aggasztó, és hát nyilván sok országot érdekel a szénhidrogének, ott lévő szénhidrogének kiaknázása. Alapvetően az együttműködést kell támogatnunk, segítenünk, illetve a régió jó néhány kívással néz szembe, erre kell megoldásokat találni. Fentarthatóan kell az északi sarkvidéki erőforrásokkal gazdálkodni, ez közös célunk az ott található energiaforrásokat felelős módon szabad csak kiaknázni, ahogy a régió ökoszisztémája ne szenvedje ezt meg. Ebben a régióban valódi erőforrás verseny kezdődhet bármikor. Grazie, onore. Köszönjük. Ott már keresz. Ott már Mikrofon. Fekete. Szeretném arról tájékoztatni a kedves képviselőket és a biztos urat, hogy múlt szerdán a parlamenti konferenciára került sor, és azért szólok most, illetve jövő szerdán kerül erre sor, és azért szólok most, mert ott én fogom képviselni a parlamentet, és szeretném felvetni, illetve közvetíteni azokat a témákat, amelyek most itt elhangzottak különösen ami az északi sarki eh, tanácson belüli eh, megfigyelői státuszunkkal kapcsolatos eh, döntést illeti. Itt tudom, hogy számolnunk kell Kanada és Oroszország blokkoló szavazatával, de minden lehetséges alkalmat és lehetőséget ki kell használnunk annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk ezt. Az tagállamok közül többen teljes jogú tagok, Izland is például többen megfigyelők, Úgyhogy a jövő héten szeretnénk ezt az alkalmat felhasználni arra, hogy ezeket a témákat felvessük, és e tekintetben szorosan együtt fogok működni a bizottsággal. Köszönöm. Köszönöm szépen, Füle biztos úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők. Szeretnék először is köszönetet mondani az értékes hozzászólásaikért ma este. A parlament nagyon fontos szerepet játszott, mozgató rugója volt az Európai Uniós északi sarki politikának kialakítása tekintetében, és ma is hangsúlyozták, hogy a sark, északi sarkvidék komolyan kihat az életünkre. És ami a benszülött lakosságot illeti, szeretném leszögezni, hogy az Európai Unió megvizsgálja majd, hogy az északi sarkvidék benszülött lakosságát megfelelően tudjuk képviseltetni, az ő véleményüket képviseltetni, illetve velük megfelelően konzultáljunk az északi sarki politika kialakításában, és megfelelő platformokat kívánunk kínálni nekik, hogy hallathassák hangjukat az Európai Uniós intézményekben. A külügyi szolgálat is fokozott erőfeszítéseket fog tenni, hogy tovább folytathassuk a rendszeres párbeszédet az ott élőkkel. Egyértelművé tették, hogy az északi sarkvidéknek támogatásra van szüksége az óriási környezetvédelmi és gazdasági kihívások kal szemben, nem csak ma, hanem a jövő generációk szempontjából is. Ebből a szempontból az együttműködés kulcsfontosságú. Felelősséget kell vállalnunk, és megfelelően hozzá kell járulnunk mindenhez. És egy kicsikét engedjék meg, hogy az olajfúrásról szóljak néhány szót ezzel összefüggésben. Az északi sarkvidék országai és az Európai Unió közös érdeke, hogy az északi sarkvidéki természeti erőforrások, a földi, tengeri és ideértve a tenger feneket is, csak úgy aknázható ki, ami nem érinti hátrányosan a régiót, illetve az ott élőket. Az Európai Uniónak közvetlen partvonala van, az északi sarkvidékkel. Ez egy 200 mérföldes zónát jelent, illetve partvidéket. A vitában az a többi országokkal folytatandó együttműködés is elhangzott. Mi tárgyalunk az Egyesült Államokkal, Kanadával, az északi sarkvidéki kutatásokról. Az Európai Unió rendszeres párbeszédet alakított ki Norvégiával és Izlanddal a politikai szinergiák érdekében. Izland, Oroszország és Norvégia kapcsán a, az északi dimenzió keretein belül folyik az együttműködés, illetve Grönlanddal is komoly lehetőségek vannak a partnerségünk révén. Hangsúlyoznunk kell az északi sarki tanácsban tervezett megfigyelői státuszunkat, és köszönöm Karasz kolléga felvetését e tekintetben. Az EU sarkvidéki politikája és a 2012-es közleménye nem tekinthető stratégiának. Minden esetre ez a politika már 2008 óta létezik és alakul, természetesen még mindig formálódik, Az eszmecserék és a viták nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy tovább tudjuk finomítani ezt a politikát, és végül is egy olyan dokumentumot, dokumentumot tudjuk letenni az asztalra, ami megteremti a szoros együttműködés alapját a bizottság, a főképviselő asszony egyrésztről. Hát a kétféle szerepe között, mint főképviselő és a bizottság alelnöke. Időközben a munkaanyagok leltárba veszik az összes lehetőséget és az összes parlamenti felvetést, ami a regionális és kutatási programokkal való összefüggést illeti, illetve a benszülött lakossággal való konzultációt. Az Európai Unió aktívan részt vett a az északi sarkvidéki tanács munkacsoportjainak munkájában. És még szeretném megemlíteni a finanszírozás kérdését. Ebből a szempontból megvizsgáljuk, jelenleg vizsgáljuk a pénzügyi finanszírozási lehetőségeket a 2020-as horizont, a regionális és határokon átnyúló programok jelentik a legfontosabb területeket, ahol az északi sarkvidékre tudunk fókuszálni. Most visszatérve a megfigyelői státusz iránti kérelmünkre. Köszönöm, tisztelt Karasz úr szavait, bízunk benne, hogy a tanács, az északi sarkvidéki tanács kedvező döntést fog hozni, felismerve, hogy az Európai Unió milyen fontos módon járulhat hozzá ehhez a nagyon fontos régióhoz. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr. A vitát lezárom, és a szavazásra júniusban kerül sor. A következő, illetve az ülés holnap április 18-án 9 óra és 17 óra között folytatódik, a jegyzőkönyv a honlapon hozzáérhető, az ülés